Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Kollegen. Üdvözlöm a kollégákat, köszönöm az afetes kollégáknak, hogy türelmesen kivárták a közös ülést, és szeretettel üdvözlöm a devéből jövő kollégákat is, és a droából jövő, az Emberi Jogi Albizottságból jövő kollégákat. Javaslom az, mint hogy Linda nem tud itt, ezért Valencia Martins Roszkónak adnám meg a szót. Mi fogjuk ketten társ elnökölni, mi leszünk társ elnökei ennek az ülésnek. Ilyen módon tehát önnek adnám meg a szót. Szót. Ezzel a Szahorov díjjal kimagasló rendkívül embereket díjazunk, akik munkájuk során az életüket és szabadságokat kockáztatva állnak ki az emberi jogokért világszerte. Minden jelöltünk valóban megérdemli azt, hogy esetleg megkapja ezt a díjat. A jelöltekről az érintett bizottságok jövő hét kedden fognak szavazni. Az elnökök érdekezletének három jelölt rövid listáját küldjük el. Itt fognak dönteni október 25-én csütörtökön. Nem működik? Yeah. But anyways, uh, it was said into the wind and will not repeat it. And uh, I think this Sakharov Prize... Remélem hallották, mert nem fogom elismétlem, amit eddig mondtam. Az Európai Parlament munkájának a Szaharovdi talán az egyik legjobban látható része. Az emberi jogok védelmet kitetően nyilván nem az egyetlen. Nem fogjuk nyilvánosságra hozni a szava a jövő hét keddi szavazás eredményét. Ennek egyszerű oka van hogyha valaki nagyon kevés szavazatot kapna, akkor az érintettek védelme is esetleg sérülhetne, kevésbé lennének védettek, tehát általában a megítélését is negatívan befolyásolhatná. Ezért nem fogjuk nyilvánosságra hozni a szavazás pontos eredményét, és hasonlókokból az első három jelöltre vonatkozó konkrét adatokat nem fogjuk nyilvánosságra hozni, de megtaláljuk a módját annak, hogy a frakcióvezetőknek, eh, illetve az elnökségnek megküldjük a az eredményeket, hiszen neki kell majd szavazniuk, mindig is így működött ez, és így működik ez. Valóban konkrét védelemről van szó valakinek védettségét. A nobel díjakkal is hasonlóan működik. Azt tudjuk, hogy ki nyert, de pontos arányokat nem tudunk, hogy ki hányan szavaztak, mekkora volt az esélye. Azt hiszem, hogy ez teljesen rendjén való ez így. Sokan azt mondják, hogy ez így nem egy átlátható módszer, mégis egy bevált módszerezőre továbbra is ennél maradunk, ahogy az már megszokott. Also take human rights consideration into account when we consider the cooperation agreements. Az együttműködési megállapodások során az Európai Unió az emberi jogokat természetesen figyelembe vézi. Köszönöm, hogy leírták mindezt, papírra vetették a szakértőink, amit most, mindazt, amit most nem fogok felolvasni. Szerintem térjünk át egyből a jelöltekre. A kollégák, képviselő kollégák fogják eh, bemutatni a jelöltjeiket. Jelöltenként vagy jelölt csoportonként maximum 10 perc áll rendelkezésre. Összesen 40 percet szántunk tehát a prezentációkra. Eh, ABC sorrendben kezdjük. Szan és a törökországi gondolatszabadság védők, akit a GUE, a Zöldek és az EFTD frakció jelöltek. Összőként Verzsi asszonynak adom meg a szót. 3 perc, 20 másodperce van, Verzsi asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaza van önnek, amikor azt mondja, ha elmondta, hogy milyen fontos a parlament munkájában és megítélésének alakítása van ez a Szaharov díj. Nagyon örülök annak, hogy három politikai frakció közös jelöltét mutathatom be. Csend Dündár igazi szimbóluma az török újságírókat fenyegeti veszélynek, hiszen a sajtószabadságot bizony veszély fenyegeti Törökországban. A független újságírók, nyom, oknyomozó újságíróknak soha nem volt könnyű dolguk Törökországban de az elmúlt pár évben egyre nehezebb a helyzetük. 2012-ben a ö, újságírók a határok nélkül már figyelmeztette arra, hogy az újság, legtöbb újságírót Törökországban tartják börtönben fogva. 2015 óta ö, tovább romlott a helyzet. Csandündár 18 éves kor óta újságíróként dolgozik. The London School of Journalism egyetemen végzett, török eh, rádió tévénél dolgozott, több dokumentumfilm elkészítésében is részt vett 2013-ban. A Kumuriet eh, szerkesztőségének a tagjává vált, amely nagyon fontos eh, napilap. 2015-ben <clears throat> a Kumuriet a török kormányra ma kapcsolatos dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amikor az kamionokkal a humanitárius segély helyett fegyvereket szállítottak Szíriába. Egyébként ezeket a török megállították őket a határon, a török rendőrség és államtitok sértéssel vádolták Csandündár ellen azonnal vádat emeltek, és életfogytiglant kértek el enne. Tavaly novemberben elnök elnök úr, hogyha egy kicsit kevésbé hangosan nevetgélne, amikor én ilyen fontos dologról beszélek, az mindenkinek jobb lenne. Le 26 novembre dernier. Tavaly november 28-án Erdemon kollégájával e, e, egyet letartóztatták, és 84 e, mm, napra börtönbe zárták. Az életére is törtek egy sajtó tájékoztató alkalmával, amikor is egy sikertelen merényletet követtek el ellene. Azóta egy államcsint végrehajtottak, mindannyian ezt elítéltük. A sajtószabadság azóta gyakorlatilag semmivé vált. Júliusban az török állam 45 újságot zárt be, 20 rádióadót, 5 tévécsatornát, ezeket mind bezárta et au moins 200 journalistes ont été 200 újságírót hallgattak ki, ezek fele a mai napig rácsok mögött van. A pluralisme des, des idées déjà fortement mis à mal en Turquie pluralizmusnak azt hiszem, hogy már csak az írmagát találjuk Törökországban, ezt elmondhatjuk. Csendündár itt kimagasló alakja ennek a harcnak. A, a feleségét megfosztották az útleveli Nyilván a kollégák is most értik, hogy miért úgy, miért gondoljuk azt, hogy Csandündár megérdemli a Szaharodiat, amit a sajtószabadság, a gondolatszabadság igazi szimbólumáról beszélünk Törökországban. Thank you. My group, the Greens... Köszönöm szépen. A zöldek nagyon büszkék arra, hogy Csand Dündert jelölhetők a Szaharov, 2016-os Szaharov díjra. Három évtizede adjuk a Szaharov díjat az emberiség legbátrabb emberjog védőinek. És meggyőződésem, hogy Csand Dündar a modern hősök között abszolút megérdemelné ezt a Szárov díjat. Az élő szimbóluma a gondolat és sajtószabadságnak Törökországban 35 éve harcol a szólásszabadságért és egy demokratikus Törökországért. Harcolt, és hangsúlyozom, a baráti EU-török kapcsolatokért is valódi inspiráció volt sokunk számára Törökországban és Európában egyaránt. A béke, illetve a kurd kérdés békés megoldásának eh, szoszolója is volt. Állandó üldöztetése egyre durábbá vált, a saját kormánya üldözi azért, mert állítólag államtitkokat adott ki, letartóztatták, magánzárkában tartották fogva, és egy nagyon komoly börtönbüntetést szabtak ki rá. A, egy, az életére is törtek, szerencsére sikertelen volt ez a merénylet. Csandündárnak el kellett menekülnie a Törökországból, mert az életét féltette. Egyszerűen a jogállamiság teljes hiányáról beszélünk. A feleségét is letartóztatták, és az útlevelét elkobozták, elvették. Barátaim, Törökország nem csak szomszédos ország, hanem az uniós csatlakozás vagy tagság várományosa is tagjelölt országként, ezért a történelmünk, a kultúránk, a gazdaságunk, Eh, és a személyes történetek összekötik Törökországot Európával. Szíria eh, lángokban áll, akár csak jó néhány más eh, szomszédos ország, mégis ettől csak fontosabbá válnak az EU-török kapcsolatok. Mégis az emberjogi helyzet és a demokrácia tekintetében folyamatosan romlik a helyzet Törökországban, Aggasztó jelek ezek, aggasztóan alakulnak az EU-török kapcsolatok. Az európai vezetők és intézmények a legalapvetőbb értékeinkből és elveinkből engednek rövid távú, nem hatékony célok érdekében. A biztonság és a migráció problémájára hivatkozva azt látjuk, hogy Törökországról próbáljuk eh, elirányítani a figyelmet Eh, és azokról, akik a totalitáriánus hatalom, eh, eh, a antidemokratikus tendenciák ellen megpróbálnak fellépni. Ha 2016-os szavarodíjat Csand Dündárnak ítéljük, akkor az Európai Parlament emlékeztetne saját magát és az Európai Unió egészét, a tagállamokat, hogy megrendíthetetlenül hívei vagyunk a pluralista és demokratikus Törökországnak. Csand Dünder Szaharov díja nagyon erős üzenet lenne Brüsszelből, hogy a török helyzet igenis foglalkoztat bennünket, és hogy az Európai Unió nem adja fel, továbbra is támogatja azokat az embereket, akik veszélyben vannak, és akik egy vibráns, demokratikus Törökország jövőjét jelenthetik. Csend Dünger és társainak élete veszélyben van, éppen ezért ezeket a sajtószabadság érdekében mi hivatalosan is jelöljük őket Szaharov díjra 2016-ban. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a frakcióm nevében, illetve a másik fra, két frakció nevében Csan Dun, Dündárt jelölthetem Szak, Szaharov díjra. Ahogyan hallhattuk, a Szaharov díj az, amelyet a gondolat szabadság tiszteletére adunk ki. Hogyha megnézzük, hogy Törökország 1999 óta 17 éve tagjelölti státusra rendelkezik, látni kell, milyen fontossággal bírnak azok az értékek, eh, bírnának azok az értékek, a sajtószabadság, a véleményszabadság értékei Törökországban is. Ugyanakkor egy gondolatot is képvisel Csandundára, és azt látjuk, hogy ez a gondolat eh, nem tud felvirágzani Törökországban. Mi több Törökország a közös európai gondolat egyre inkább eltávolodik. Úgy gondolom, hogy nincs alkalmasabb személy, mint Csan Dündár, aki megkaphatná ezt a díjat, hiszen talán még a halálnál is szörnyebb sorsa van, el kellett a szeretett hazáját mindenki, aki őt jelöli, el kell, hogy ismerje, a, sőt a többiek is el kell, hogy ismerjék a bátorságát, azt, hogy szabadon beszélt, szabad véleményt tudott megfogalmazni az úgynevezett negyedik hatalmi ág, a sajtó szabadság területén, és a kellemetlen igazságokat, a nehéz igazságokat is kimondtam. Például az elmúlt években a, a komhűriett újság hasábjaim. 120 újságírót zártak, 120 újságírót tartóztattak fel, és 126 börtönbe zártak <clears throat> Törökországban, és a World Press Freedom Indexén 180 országban a 150. helyen van, az egyik utolsó helyen van Törökország. Ahogy mondtam, ez egy tagjelölt ország, aki az Európai Unió tagjává szeretne válni. Nos, úgy gondolom, hogy Éppen most nyílik meg annak a lehetősége, hogy egy fontos üzenetet fogalmazunk meg a török döntéshozók irányába, és felszólítsuk Törökországot, hogy ne távolodjon el tovább a közös európai ideáloktól és a közös európai értékektől. Legyünk mi azok, akik nem félnek, akik nem félnek a Törökországtól, akik igazán felszólalnak azon újságírók mellett, akik síkra szállnak az igazság és az állampolgárok mellett. Ha mi félünk, akkor mindenfajta politikai megfontolásnak vetjük alá az alapjogokat és az alapértékeinket nem Törökország ellen kérem önöket, hogy szavazzanak, hanem a török civil társadalom érdekében szavazzunk. A török jövő érdekében szolgáljunk, szavazzunk. Csan Dündár egész Törökország érdekét szolgálja, a török szabadság érdekét szolgálja, és meg kell akadályoznunk hogy tovább is száműzetésben kelljen, hogy éljen. A Szaharov díj, a civil és az információs szabadságért küzdők díja, és valóban Csandundár sokat tett annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljon a kormány tevékenysége felett. Éppen ezért őt támogatnunk kell a szavazatunkkal. Köszönöm. it work? It's uh... Köszönöm. Mustafa Jemilev következik az EPP és az ECR frakciók támogatottságával. Jacek Szarjus Volszki beszélhet most 1 perc, 55 másodperc. Ő magányos harcos a totalitárius állam ellen, ez Szaharovnak is az alapgondolata volt nem lehet elképzelni, hogy valaki közelebb álljon ehhez a mintához, a szaharovi mintához, mint szabadságharcos. Ő a nem erőszakos emberi jogi harc legfőbb példája először a Szovjetunió ellen, majd Oroszország ellen harcolt, és ki is osztottuk az életrajzát, ennek bizonyítéka. Hat hónapos korában száműzték a Krimfélszigetről, és úgy nőtt fel, később megjárta a szovjet börtönt, miután a csehszlovák invázió ellen tiltakozott, 15 évet töltött börtönbe most folytatja emberi jogi harcát um, az ukrán Krímfélszigeten élőkért, illetve saját népéért, a krími tatárokért. 1944-ben deportálták a Krímfélszigetről, és 2014-ben 70 évvel később először a Szovjetunió, e, majd aztán később Oroszország is kiutasította a Krimfélszigetről, e, mert e, egész életén keresztül az emberi jogokért lépett fel. A mi frakciónk tehát Mustafa Dzsemilevet ajánlja Szaharov díjra, és nekünk is van, nekünk van egy rövid videó üzenetünk, vagy videónk, amelyet a technikusaink, a technikus remélhetőleg el tud indítani most. Tessék! Az időt nem látom, mondja Volszki úr. Mustafa Jemilev is a... Ura Uh, Mustafa Jemilev egy kimagasló alakja az emberi jogok és a kisebbségi jogok védelmének. 50 évvel ezelőtt tartóztatták le, először 1966-ban, és összesen 15 évet töltött szovjet börtönökben, ahogy azt Szarius Volszki kollega említette. Tiltakozott Csehszlovákia inváziója ellen, és az ellen, hogy lecsaptak a prágai tavaszra. Andrei Szaharovnak is ismerőse volt, és együtt alapították az egyik első Helsinki emberjogi csoportot a Szovjetunióban. És most újra ki van tiltva szülőhazájából, a Krímfélszigetről, az orosz hatóságok kitiltották. Ugyanúgy, ahogy hat hónapos korában is deportálták az egész népével együtt. Most jelzést kell küldenünk, hogy kiállunk ez ember mellett, ezen ember mellett, aki, felül, aki kiállt a, a krimi tatárok jogaiért, akiknek jövője teljesen bizonytalan, de kiállt az ukránok és oroszok jogaiért is, legyen bármilyen is a vallásuk, és ez megint csak olyasmi, amit el kell ismernünk. Köszönöm. Well, thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Zsemilevet eh, először lengyel kollégám Fortiga asszony javasolta, aki választási megfigyelőként Grúziában tartózkodik, és ezért beszélek én az ő nevében ezen jelölt mellett. Nagyon erős a jelöltek eh, csoportja idén, évek óta figyelemmel kísérem ezt a díjat, de azt gondolom, hogy Zsemilev az ideális Szaharov díj jelölt, mert eh, mint Szaharov maga, Zsemilev úr is egy volt szovjet disszidens, és a krími tatárok Majlisának volt elnöke, én magam eh, akkor találkoztam vele először, amikor először jártam a Krímfélszigeten, és egész életében harcolt a zsarnokság, illetve a kommunista elnyomás ellen. Eh, Stalin deportálta még eh, csecsemő korában, a disszidens mozgalomban vett részt később, felszólalt Csehszlovákia inváziója ellen 68-ban, ő volt eh, az első emberi jogi eh, csoport alapítója, 15 évet töltött eh, börtönben a Szovjetunióban, egy évet éjségsztrájkolt, és az krimi félsziget illegális elfoglalása után Dzsemilev felszólalt az, a megszállás ellen, és ezért ismét eltávolították szülőhazájából. Most ukrán parlamenti képviselő, és támogatja Ukrajna NATO-ban és az EU-ba való felvételét. Azt gondolom, hogy 25 évvel a kommunista diktatúra után szomorú az, hogy Jemilev a, ugyanazt a sorsot szenvedi el most az Orosz Föderáció részéről. Jamilet egész életében az igazságtalanság ellen harcolt, 70 évvel a deportálása és 25 évvel a visszatérése után a krim tatárok morális vezetője, és szimbóluma eh, annak a harcnak, amely a kisebbségi jogokért, illetve a krími félsziget visszaszerzéséért folyik. Teljesen egyértelmű, hogy Kelet-Európában Oroszország jelenti a legsúlyosabb geopolitikai fenyegetettséget, és itt eh, emlékeztetnék eh, Putyin hibrid háborújára, a nyugat ellen a propaganda háborúra, és ezzel, amikor mi díjat adunk egy volt szovjet disszidensnek, ez egy nagyon erős, határozott kiállás. Putin megfélemlít és megszáll idegen területeket. Nekünk soha nem szabad elfogadnunk a Krímfélsziget illegális megszállását. Zsemilev úrral többször találkoztam, mint ahogy más kollégák is találkoztak vele többször. Abban egyetérhetünk, hogy egy nagyon komoly jelölt a Száró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 Akkor folytatjuk a munkát. Elmár Broknak néhány perc múlva el kell bennünket hagynunk, hagynia, úgyhogy a harmadik jelöltre térünk rám. Nagyja Murad és Adji Basár jelölése az SND frakció és az ALDE jelölte őket. és frakciónként egy-egy jelölt fogja bemutatni őket. Először József Weidenholzer kapja meg 5 percben a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony, kedves képviselőtársaim, az SND csoport, frakció, mind nagyja Murad és Lamia Acsi Basár jelölésére tesz javaslatot, akik szexuális rabszolgák eh, voltak, eh, és bátran az életüket annak a célnak szentelték, hogy a Daesh ISIS által a szexuális rabszolg, rabszolgaságba ta, sodort nők, illetve a genocidium áldozatává vált emberek hangjává váljanak az egész világon és mindent megtesznek azért, hogy az életüket és a közösségüket újraélesszék. A jazidi kisebbség egy vallási kisebbség, az egyik legrégebbi vallási kisebbség, Észak-Irakban élnek, és a Daesh a megerőszakolás teológiáját dolgozta ki, szisztematikusan erőszakolták meg és szégyenítették meg a jazidi, a jezidi nőket, ezeket szexuális rabszolgaként használták. 2014. augusztusában Szincsájnát foglalták el, amikor a Daesh um, elfoglalta a szír határ közelében lévő jezidi településeket. Azóta hat ezer nőt raboltak el, nőket, leánygyermekeket gyűjtöttek össze, Irakba és Szíriába és más helyekre szállították őket, és utána pedig szexuális rabszolgaként értékesítették őket, értékesítették őket. Felfoghatatlan bűnöket követtek el, és nagyon nehéz még csak elolvasni is azokat a beszámolókat, amelyeket a megmenekültek írtak. Három ezer lányt és nőt lehetett kiszabadítani, illetve szabadultak ki, másik ezer továbbra is a ö, fogságban van. Nagyja Muradot is, Lamia Aji Basárt jelölésével minden szexuális erőszak a konfliktus zónában történt erőszak áldozataira szeretnénk emlékezni a Daesh harcosai etnikai tisztogatást hajtottak végre, azáltal, hogy a szisztematikus szexuális erőszakot ö, ö, vetették be. Ezt a taktikát alkalmazták Boszniában, és Afrika sok országaiban még ma is ezt ha, használják. Elnök úr, elnök asszony, vagy elnök asszony, elnök úr, a történelem megismétli magát, csak az elkövetők mások. Éppen ezért a Szaharov díj fontos jel volna az elkövetők, a bűnözők irányába, és megmutatnánk azt is, hogy milyen együttértő, együttérzünk a jezidi közösséggel. Azt mutatnánk meg, hogy nem feledkeztünk meg őke, velük. Ezen felül ez volna az első iraki, ők volnának az első iraki öm, jelöltek. Reméljük, hogy a többi frakció is a mi jelölésünk mögé sorakozik fel. Köszönöm. Köszönöm, most pedig eh, Besser rászonynak adom meg 5 percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. kollégám azt hiszem, hogy elmondta, eh, a, hogy miért, mivel indokol a jelölését ennek a két fiatal nőnek. Két roppant bátor nőről van szó, akik rengeteget szenvedtek. Mindenféle fizikai bántalmazásnak az áldozatai voltak, lelkileg és testileg is megkínozták őket. Negyed Murad Bessi a lehető legjobb jelölt a Szaharov díjra. Negyed régóta ismerjük Ramiát egy kicsit kevesebb ideje. Ez év februárjában találkoztunk vele az emberjogi bizottságban, itt is Strasbourgban. Nagyon érdekes volt hallani, és megrázó is egyben a beszámolójukat, hogy mind kellett keresztül menniük hogy hogyan taposták lábbal az emberi jogaikat, azt hiszem, hogy náluk jobban senki sem érdemelné meg ezt a szarodíjat. Negyem urát persze csak egy a sok áldozat közül. Az egész családját megölték, megerőszakolták, megkínozták, de nem ezért jelöltük, hanem azért, mert úgy döntött, hogy nem lesz többé áldozat, felemeli a hangját, harcol a változásért és a szélsőségesek ellen. A nemzetközi bírósághoz fordulva próbálja megvédeni a saját és mások jogait. Figyelembe kell venni persze azt a tényt is, hogy Nagyja és Lemia minden szempontból tökéletes Szaharov díjazottak lennének, hiszen együtt harcolnak azokért a fiatal lányokért, akik még mindig szexuális rabszolgaként rengetik életüket, ráadásul a nemzetközi fórumokhoz, nemzetközi bírósághoz fordultak, és nagyon sokat segítenek sors társaiknak. Ezzel megmutathatjuk, hogy az Európai Parlament egy nagyon fontos és konkrét ügy érdekében valamit tett. Negyel több mint egy évet töltött azzal, hogy a különböző nemzeti fórumokon elmondja a történetét. Volt itt nálunk, találkozott Schulz úrral, volt az ENSZ-ben, az Európa Tanácsban. Még a görög menekült táborokban is járt, tehát ahol csak lehetett mindenütt járt és felemelte a szavát, a hangját a, a sorstársaiért azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam, amivel támogatni, indokolni tudjuk eh, a jelöltségét. Családomat elvesztettem, de a szívem még dobog, mondta Nagyja. Azt hiszem, hogy egy Szaharov díja, azt biztosítjuk, hogy tovább harcoljanak az igazságért és másokért. Politikai motiváció nincs az erőfeszítései mögött. A, a szó igazi értelmében véve egy, egy nők, kisebbségek és különböző társadalmi csoportok emberi jogaiért harcoló egyén. Ezért nem látom az okát annak, hogy bárki ne támogassa szavazatával az ő Szaharov díjra jelölését. Ez a két bátor, fiatal nő tényleg minden tiszteletet megérdemel, mert ők testesítik meg Európa szabadság iránti vágyának szellemét. A jazidi közösséghez tartozókról beszélünk. A nemzetközi közösség nagyon sokat tett a jazidi menekültekért, főként Kanadát kell kiemelnünk e tekintetben. Tehát őket, kettőjüket jelöltük, akik így együtt mindkettőt megérdemelnék, de technikai okokból Nagyja Murad jelölését támogatjuk. Mindketten megérdemelnék ugyan, de technikai okokból Nagyja és Lemia közül Nagyja Muradot tolnánk előtérbe. Köszönjük, mondja az elnök. Akkor a két jelölt bemutatása megtörtént. Beszer eh, asszony szeretne még valamit hozzáfűzni. Beszél vient de Vas-y, eh, Becerra? Eh, Magyarázna akkor most Beszer asszony. Értem, hogy nem volt egyértelmű egy jelölésre teszünk javaslatot. Nagyja Murat és Lamia Aji Bashar ugyanazon genocidium áldozatai, és ezért technikai okoknál fogva, és az adminisztráció okánál fogva mondtam, amit mondtam. Mint hogy a korábbi jelölések mögé több frakció is besorakozott. Mi Nadja Muradra teszünk javaslatot, tehát nem két személy között oszlanak meg a szavazatok, hanem egy személyre lehet majd szavazni, aki Nadia Murad. Tehát egy jelölést két frakció, a szocialisták és demokraták és az ALDE frakciója nyújt be. Tehát az ALDE Nagyja Muradot javasoljam. Összességében egy lenni, egy, egy, pontosan egy. Joy candidacy, but the, the, the only difference is that... Mondom, az egyetlen különbség a két közös, a két frakció között, hogy az ALDE két szemét nagyját jelöli, a szocialisták pedig Nagyja Muradot és Lami Aj, ezért arra számolunk, hogy a közös jelölés a két személyre vonatkozik. Tehát magyarra mondva az ALDE frakció elfogadja, hogy kettős jelölést eh, nyújtunk be. Jó, hát most bonyolíthatjuk, amennyire akarjuk a dolgot, de a legegyszerűbb úgy elmondani, hogy a szocialista két jezidi nőt jelöltek, az ALDE kettejük közül egy valakit jelölt a Szaharov díjra, és a liberálisok most elfogadják, hogy mi egy jelölés két személyre vonatkozik. Nagy Muradra és Lamia Ajibasára. Tehát egy jelöléssel van dolgunk, de ez két érintett személyre vonatkozik. Azt hiszem, hogy ez azért így egyel, egyértelmű. Következő jelöltre térünk rá. Ilhan Tohtiram akit Ilhan Külcsuk mutat be számunkra, megadom Külcsuk úrnak a szót, és azt hiszem, hogy videót is meg fogunk nézni. Yes, correct. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Ilham Tothit jelölhetem a 2016-os Szaharov díjra. Ő a legismertebb ujgur értelmiségi, Köszönöm. Tehát eh, a kínai népköztársaságban eh, Lam Ilham Tokti eh, közgazdaság professzor a közép-ázsiai tudományok professzora 69-ben született, 20 éven keresztül békésen békésen tesz annak érdekében, hogy kialakuljanak azok a politikai és kulturális körülmények, amelyek eh, között az ujgur kisebbség békében tud élni, eh, védelmezi a vallási, kulturális, gazdasági és politikai jogait annak a 11 millió török eh, ujgurnak, akik észak-kelet Kínában élnek az elmúlt évtizedekben az újgurok nem élvezhették a kínai gazdasági növekedés eredményeit saját hazájukon, sőt, represszív politikát alkalmazott Peking velük szemben, nyílt diszkrimináció zajlik az ujgurok és egyéb kisebbségek ellen. 2014. szeptemberében Totit egy koncepciós perben elítélték és börtönbüntetésre ítélték szeparatizmus vágyával. Egy olyan embert, aki a dialógus és a békés együttművelés híve az ítéletét az Európai Unió és az Egyesült Államok, valamint egyéb kormányok és emberi jogi szervezetek is elítélték. Letartóztatása óta egyik fő prioritása az Európai Unió Kínával folytatott emberi jogi párbeszédének és sok kormányzati és nem kormányzati nyilatkozat született az ő érdekében. Azok az értékek, amelyeket Ilam Tokti képvisel, és amelyekért őt üldözték és bebörtönözték, nagyon jelentősek a modern demokratikus társadalmakban függetlenül attól, hogy milyen vallású, illetve etnicitású, ő egy szabad gondolkodó, aki hisz mindenkinek az emberi jogaiban és a békés együttmélésben, különböző etnikus, etnikai csoportok együttélésében egy modern Kínán belül. A szólásszabadsággal élve nem hagyott fel az agitálása akkor sem, amikor letartóztatták, háziőrizetbe vették, felszólalt az ujgurok kirekesztése ellen. Ő mindent megtett annak érdekében, hogy kialakuljon egy párbeszéd az ujgurok és a kínaiak között, egy kínai nyelvű honlapot tart fenn videó üzenetében arról beszél, hogy készen áll arra, hogy el fogják ítélni, illetve akár halálra is ítélik. Lehet, hogy azzal fogok tudni legtöbbet tenni a népem jövőjéért, mondta. Ez mutatja azt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy előmozdítsa az elnyomott újgurok helyzetét. A letartóztatásaik, mindjárt befejezem elnök asszony, a letartóztatásaig ragaszkodott ahhoz, hogy tisztességes eljárásban legyen része, illetve nem csak neki, hanem az összes újgurnak, aki ellen eljárás indul. Ellenzi az erőszakot, a Szaharov díj odaadása azt jelentené, hogy az Európai, Unió, Európai Parlament nemzetközi támogatást nyújt annak, hogy a különböző kultúrák, közösségek párbeszédet folytassanak, még szélsőséges politikai elnyomás közepette is. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor most kérem tekintsék meg a videót.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 so'z bo'lib bo'lsa ya'ni millatimga foydasiz har qanday so'z bo'lgan bo'lsa bu hargiz mening so'zim emas Muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Kérdezem a kollégákat, hogy kérje bárki a szót, hogy egy kérdést feltegyen, vagy pedig valamely jelölt mellett hitet tegyen. Hogyha pedig minden világos és érthető, akkor a menetrendről beszélek még. Október 11-én az AFET és a DEVE közös ülésén szavazunk majd a jelöltekről, és az elnökök értekezlete pedig kijelöli majd a díjazottat, és október 27-én pedig az Európai Parlament hivatalosan közéteszi a díjazott nevét, és december 2-án Strasbourgban a három, ülés, három szakbizottság közös ülést tart, december 14-én szerdán pedig Strasbourgban adjuk át a díjat. Köszönöm mindenkinek a munkáját, a jelenlétét, találkozunk a következő ülésünkön október 11-én.